A 260-as cikk 7-es bekezdése szerinti védelmi záradék témája. Margarini asszony, ismét megadom önnek a szót. Köszönöm szépen, elnök úr. Ezek nem szokásos idők Európa számára, ez teljesen világos. Olyan kihívásokkal szembesülünk, amelyenek korábban nem voltak. Az állampolgárok pedig azt kérdezik, hogy mi az értelme az uniónak. A 28-as unió nagyon komplex, túl komplex, túl sokan vagyunk ahhoz, hogy ilyen nehéz időkben döntést lehessen hozni. A válaszunk a ö, szörnyűséges párizsi merényletekre nagyon sokak megfigyelőt is elmondta véleményét. Sokan úgy gondolták, hogy még rosszabb lett volna, hogyha Európa megosztott lenne, szétszakadna. Részt vettem minden tanácsülésen, európai csúcson, november 13-át követően. Tehát engedjék meg, hogy elmondjam, a válaszunk, az Európai Unió válasza volt az, egy igazi uniónak a válasza volt az első naptól kezdve. Mint tudják, a párizsi terrorista támadások után Franciaország kérte a többi tagállamnak a segítségét az EUS 42-es cikkének 7-es bekezdése értelmében. Az európai védelmi miniszterek 17-én egy nagyon erős üzenetet küldtek, a szolidaritásról és az egységről biztosították Franciaországot. A 42-es cikk 7. bekezdése konkrét kötelezettségeket rónak a tagállamokra. Valójában a tagállamoknak kötelezettségük van, hogy segítséget és támogatást nyújtanak annak a tagállamnak, amely, táma, amelyet támadást ér. ér ez a megfogalmazást általában úgy szokták élni, hogy katonai eszközöket jelent, de kétségtelen, hogy a 42-es cikk 7-es bekezdése más eszközök által nyújtott támogatást is lehetővé tesz a megtámadott nem, ö, ország államnak. Ez egy komoly kötelezettség, minden egyes tagállamnak magának kell eldönteni, hogy milyen támogatást és segítséget tud nyújtani, és fog nyújtani. De a keret az európai. Az alapelv, az egység a ö, diversitásban. Franciaország kérte az Európai Unió támogatását, és az Európai Unió erre ö, egységesen válaszolt. A francia véde, honvédelmi miniszter két konkrét kérést tett a miniszterek irányába. Egyrészt támogassák azokat a hadműveleteket, amelyeket Szíriában és Irakban Franciaország folytat a Daesh ellen. Továbbá minden forrás hiány segítsenek teljesé tenni, ami a francia erők nél jelentkezik. Franciaország pedig bilaterálisan is konkrét kéréseket intézett a tanácsülés részevői között, és ez beleérte ez jelentette az Európai Unió válságkezelő struktúrájának a bevetését is. Nincsen konkrét, specifikus eljárás, hogy a 42-es cikk 7-es bekezdését hogyan kell végrehajtani. Ahogy önök is nagyon jól tudják, korábban még soha nem kellett ezt a cikket alkalmazni. Ennek megfelelően a különleges körülményekhez kell ezt igazítani. Miért ne specifikusan határozza meg az Európai Unió struktúrát a 42-es cikk 7-es preambulus bekezdése, ez a tagállamokra bízza. És még abban az esetben is, hogyha ez nem egyértelműen fogalmazza meg a, a cikkben, hogy mit hogy kell ezen érteni, de a Franciaország kérésére egyet értettünk és úgy reagáltunk, hogy az európai struktúrákat támogatjuk a kérést. És a tanácsülésen megértem kezdettől fogva az unió támogatását, és hogy minden, megvizsgálunk minden egyen olyan kérést, aminek hatása lehet az európai missziókra, illetve műveletekre. Franciaország pedig a végrehajtásról megfelelő támogatást adott az védelmi és bizottságban, valamint a katonai bizottságban. Egészen mostanáig a francia kötelezékvállalás a Daesh ellen még nem hozott semmiféle következményt az Európai Unióra, illetve a missziókra a 42-es cikk 7-es bekezdésének rugalmassága lehetővé teszi, hogy bármely tagállam egyéb biztonsági megállapodásban is részt vegyen. Explicit módon első alkalommal mondja ki ez, hogy a kötelességvállalás és az együttműködés konzisztens lesz a NATO szervezetének megfelelően mindazon államok számára, amelyek ennek a szervezetnek is tagjai. A politikai szolidaritás is konkrét határozott tettekben nyilvánult meg. Nincs egyetlen egy olyan nemzetállam sem, amely meg tudná állni helyét a fenyegető veszély ellen. Ezért az egység, az unió az, ami erőnket adja. A specifikus külpolitikánk és jelege az erősíti a szövetségünket. Nincs a világban más olyan erő, amely annyi különféle külpolitikát és védelmi politikát és eszközt tudna bevetni, mint amennyit az Unió tud. Ez a mi erőnk. Ezt el tudjuk használni, nem szabad félni, hogy, meghat- hogy felhasználjuk a szerződés valamennyi rendelkezését, hogyha ez a kollektív érdekeinket szolgálja. Engedjék meg, hogy azt mondjam, hogy ezzel büszkék is lehetünk az erőnkre és az egységünkre. Köszönöm. Köszönöm szépen, Margarini biztos asszony. Elkezdjük az eszmecserét. Két percben először Gáler kollega kapja meg a szót. Köszönöm szépen, elnök úr. Franciaország volt az első ország, amely a rettenetes és visszataszítő támadás után a 42 hetes bekezdését alkalmazta. Mi, parlament és néppárt, ezen belül a néppárt üdvözöltük ezt, és kértük, hogy minden tagállam támogassa Franciaországot. Ám azt is tudjuk, hogy ez a cikk elsősorban politikai kérdés, és az a helyzet, amelyet, amely precedens értékű, nem feltétlenül kényelmes, úgymond. Franciaország kell, hogy maga gondoskodjon arról, hogy definiálja, mire van szüksége, és akkor tudnak más tagállamok segítséget nyújtani. Mi itt a parlamentben már az ön elődje idején is, 2012-ben kértük, kötöttük, hogy praktik, gyakorlati előirányzatok legyenek egy-egy ilyen esetre előkészülve, hogy konkrétan mit lehet, alkalmazni, ki, miért, hol, mikor legyen felelős. Sajnos akkor ez nem történt meg, erről is beszélt. Újra olyan helyzetet kell megélnünk, amikor a belső biztonság meg a külbiztonság közötti határok elmosódnak. Ezért olyan fontos az, hogy minden lehetőséget megragadjunk, amely a szerződések részéről biztosított és nyitva áll, tehát nyilvánvaló, hogy a határozó szervek, a rendvédelmi szervek, a titkos szolgálatok, hírszerző szervek, azokat az információkat, amelyekkel bírnak, meg kell osszák egymással, nem kéne megvárni, hogy valami történik, amíg, amíg a külbiztonságot illeti, továbbra is meg vagyok győződve arról, hogy azok a tagállamok, amelyek szorosabban együtt akarnak működni egymással, amelyek többet akarnak tenni egymás között, kell hogy gondoskodjanak arról, hogy a per, az állandó struktúrált együttműködés révén jobban tudjanak terveni, tervezni, jobban tudjanak közösen cselekedni. Köszönöm szépen, Gáler kollega. Elfetettem az elején bejelenteni, hogy annyira nagy csúszásban vagyunk, hogy kék kártyás kérdést nem engedhetünk meg Két és fél percben Pasku kollégája a szó. Um, I can only regret that, uh... Sajnálatosnak tartom, hogy az a jelentés, amelyet én 2012-ben eh, készítettem, az eh, négy évvel eh, túl korán érkezett, miután hallottam, hogy mit mondott a főképviselő asszony, és arra a jelentésre akkor semmilyen válasz nem érkezett. És most vannak itt olyan emberek, például Geoffrey, akik tudják a történetét ennek a jelentésnek sajnálatos módon, ahogy mondtam, ha meghívást, akkor még figyelmen kívül hagyták. Aztán pedig, amikor Franciaország a 222-es cikket, cikkre hivatkozott, amely a terrorizmus helyett a hetedik cikkre hivatkozott, akkor úgy látom, hogy a miniszter ismeretlen vizeken hajózik, de mit kezdhetünk precedens nélkül? Ez a helyzet egyre inkább illusztrálja azt, hogy a saját világába sodródik ez a kérdés, és ez egyre kevésbé tartozik ez a valósághoz. A 42.7-es cikk értelmében most újra kell építenünk a konfliktus megoldási módszerénket, pedig sokkal költségesebben kell ezt megtennünk. A világot a hatalmi politika irányítja, és nem támaszkodhatunk többé annak az erkölcsi felsőbbrendűségére, hogyha nem alkalmazunk katonai beavatkozást. Meg kell oldanunk a belső problémáinkat, és a reagálásunk nem lehet szelíd nem hagyhatjuk figyelmen kívül a minket körülvevő valóságot. Nagyon félek, hogy ugyanarra a sorsra jut majd eh, az EU is, mint eh, a, a Népszövetség, és ezt én nem szeretném. Köszönöm. Köszönöm szépen, Paskó kollega. Most más verpedben van Orden kollega kapja között. Köszönöm, elnök úr. Jelen pillanatban arra kéne koncentrálni, hogy az igazi terrorista beszélre nézzünk szemben, és Franciaországnak segítünk, meg más szövetségeseknek, amelyeket megtámadnak, és nem olyan EU védelmi ambíciókat szeretnénk előrevinni, amelyek, amelyeket a föderalisták akarnak ebben a házban. Ezért a konzervatív frakció ellene van erőteljesen annak az javaslatnak, hogy permanens struktúrákat állítsunk fel, és közös kollektív tervezést végezzünk, és autonóm Európai Védelmi Unió jön létre amely nyilvánvalóan különállna a NATO-tól. Szerintünk ez veszélyes butaság, teljesen átlátható ez. Régóta figyelmeztetjük, figyelmeztetjük annak veszélyre, hogy az EU be, be, be keveredik a védelmi kérdésekbe, amelyek csak a nemzeti szuverenitásra és a NATO-ra tartoznak. Ez hiteltelen tesz bennünket a potenciális ellenségeinkkel szemben, és nem erősít a szövetségeseink szemében sem. A közös záradék egyfajta imitációja a NATO 5 cikkének, de igazi tartalom nélkül. Az EU-nak nincsenek eszközei a kollektív védelemre, 22 EU tagállam, NATO tagállam is, az a néhány tagállam, amelyiknek nem, egy kivételével részt vett így vagy úgy a NATO működésében. A 42.7-es alkalmazása EU szerződésben semmiképp sem indokolható, és nem lehet erre hivatkozni ha csak nem akar valaki provokálni, vagy nem akar valaki, nem akarja valaki szándékosan félreszorítani a NATO-t. Köszönöm szépen, Van Orden úr, most pályát kollégája a szóképezben. Köszönöm szépen. A ö, kölcsönös védelmi záradéknak az aktiválása, ez nem csak egy lehetőség, hanem egy kötelezettség is. A kölcsönös segítségnyújtási záradék egy lehetőséget ad, egy erős és fenntartható Európai Védelmi Szövetség érdekében, hogyha fenyegetés áll fenn. Eddig ezt mindig kétoldalú bilaterális kötelezettségként fogalmazták meg, segíteni kell egymást. De biztosítanunk kell azt, hogy megfelelő akcióterv kerüljön kialakításra, és mindenki tisztában legyen kötelezettségeivel, amikor egy tagállam hivatkozik erre a cikra átfogó segítséget kell, hogy kapjon egy tagállam, aki segítséget kér valamennyi tagállam részéről. Éppen ezért azt is szem előtt kell tartanunk, hogy ez nem a NATO ötös cikkét helyettesíti, aminek egy koordinált felelőssége van a tagállamokkal szemben. Az új paradigma, amelyel szemben állunk, és az az, hogy növekedik a terrorizmus veszélye, ez sok aspektust érint, amelyeket eddig vagy nem vettünk észre, vagy figyelme figyelmen kívül hagytunk. A Schengeni ennek ebben része volt, most a tagállamok zárják le a határaikat, és azzal fenyeget, hogy a szabad mozgás elvétek véget vet, amire pedig az Unió épül. Az Európa belső biztonságát meg kell erősíteni, a hírszerzési értesüléseket meg kell osztani egymással a terrorista szervezetek felszámolása érdekében. És egy európai hírszerző vagy szervezetet kell lenne létrehozni, vagy legalábbis nagyobb kompetenciát adni annak érdekében, hogy a horizontális hálózat létrejöjjön a tagállamok részvételével megfelelően kell az uniós piacokon ellenőrizni a fegyverek és a lőszerek kereskedelmét, forgalmazását. Köszönöm. Köszönöm szépen, kollega. Most másfél percben Kauzu Permúj kapja meg a szót. Köszönöm, elnök úr. Főképviselő asszony, elutasítjuk ennek a klauzulának az aktiválását, ugyanis ahelyett, hogy megoldaná a kérdést, tüzet nyit, és katonai szövetségi degradálja az Európai Uniót. Egy terrorista merénylet az nem egy háborús cselekmény, ezért a nemzetközi jog megsértésének minősül ennek a klauzulának az aktiválása. A terror elleni háború logikájára épít, de a helyes megközelítés a civilek védelme, a rendőri közbelépés és a finanszírozás elvágása lenne. Nem veszíthetjük el szabadságunkat emiatt. 13 év telt el, és a terrorizmus elleni eh, háború kudarcot vallott, eh, világi államok eh, omlottak össze, több millió menekült indult útjára, és olyan szervezetek jöttek létre, mint a Daesh egy kormányközi kétoldalú megállapodás eh, nem segíti az aktiváció parlamenti kontrollját sem. Legyünk türelmesebbek, tartsuk tiszteletben az ENSZ eh, kartáját, segítsünk eh, az államoknak, lépjünk fel a szegénység ellen, és léptessünk életbe fegyverembargót. Köszönöm szépen, az operamai kollega most másfél percben. Valero asszonyi a szó. Tisztelt elnök úr, először is szeretném megemlékezni az áldozatokról és családjukról, akik elszenvedték a szörnyűséges párizsi támadást. Nyilvánvaló, hogy a terrorizmus ellen küzdenünk kell, de főként a megelőzésre kellene összpontosítanunk. Ma egy állásfoglalásról beszélünk, ami önmagában jó. Ez rész Holland, nak az a döntése, hogy kéri a védelmi klauzulának az aktiválását. Párizsban valóban háborús a helyzet alakult ki, és a terrorizmus elleni háborúról van szó azonban a háború már évek óta folyik, és valójában még, nagyobb terör, még több terrorizmus hozott létre, mint korábban. Párizsban az európai állampolgárok voltak az áldozatai a támadásnak. Ez egy ö, ö, bűncselekmény volt, de nem egy másik állam lépett fel, és ezért a rendőrségnek kell ezzel foglalkoznia. Nagyon veszélyes precedens lenne, hogyha katonasággal lépnénk fel, és nem ö, rendőrségi szinten, mert akkor minden tagállam belekeveredne ebbe az úgynevezett háborúba, hanem a 222-es cikket kellene alkalmazni, mert ez terrorista támadás. Meg kellene vitattunk, hogy az uniónak hogyan kell kibontakoztatni a védelmi politikáját, de nem szabad összekevernünk a saját területünkön kifejlődött terrorista cselekményeket. Éppen ezért gondoltuk úgy, hogy nem fogjuk ezt az állásfoglalást támogatni, hanem a saját értékeinken kellene jobban el, elmékednünk. Köszönöm szépen, Valerogó kollega. Most pedig egy percben Hukem képviselője szó. Köszönöm, elnök úr. Nagy-Britanniában mindig azt mondják nekünk, hogy nem lesz EU hadsereg, de a párizsi támadások következményében nincsen kétség felől, hogy merre tartunk. Még Blair is azt mondja, hogy Eh, annak idején, eh, amikor eh, átadta a hatalmat Brüsszel felett. Ha valamit mond, különösen a, hadseregről Blair, akkor a legjobb javaslat az, hogy tegyük az ellenkezőjét, hogyha tudunk élni. Amikor én katona voltam, jól láttam, mi történik. Juncker úrnak is mondom, nekünk megvannak az alapjaink a, a, a közös kölcsönös védelmi klauzulával, és a új konfliktus történne, mi történne, hogyha az Argentina Jeremy Corbyn támogatására megtámadná újra a Falkland-szigeteket Franciaország? E, e, meg lehetne a fegyverszállítást Argentinába is csatlakozom a Britanniához? Minden országnak magát kell megvédenie. A brit e, képviselők, akik támogatták a Lisszaboni szerződést, nagyon nagyot ártottak a brit vértekeknek. Köszönöm szépen, Hukem úr, Obermeier úr szó. Köszönöm. Osztrákként büszke vagyok arra, hogy fegyveres semlegességet val hazám, és nem örülök annak, hogyha a katonai függetlenségünket kierősítik a kormányaink. Az EU szerződés révén stratégiai partnerséget kötött a NATO-val a hazám, anélkül, hogy beleszólhatna az ügyek menetébe. Ausztria az EU harci csoportnak is részévé vált tulajdonképpen. A szolidaritás nagyon fontos dolog, és akkor nézetem szerint a fenyegetett helyzetben a nemzetek egymás kell segítség, ez Európa alapja. Ám ennek megfelelően e segítségnyújtási kötelesség semmiképp sem lehet katonai partner viszony, nem csempészeti be a hátsó ajtón a katonai szerződést, a nato sem. Köszönöm szépen, Obermeyer úr, Papadakis képviselője a szó. Annak ellenére, hogy Görögország elítéli a közös nyilatkozatot, A 42. cikk alapján történő együttműködés, illetve az ezzel kapcsolatos székhely. Tehát Görögországban a szírbeavatkozás felzaklatna az embereket. Egy görög, hat, egy európai hadsereg létrehozását a NATO-val közösen kellene megtenni. Katarból Szírián keresztül haladna a csővezeték, és ezt akarja éppen az Egyesült Államok. Az Egyesült Államok és az Európai Unió és a NATO szolidaritási beszédei egyáltalán nem meggyőzőek. Szíria kormányának is támogatnia kellene a kezdeményezéseket, különben folytatódni fog a háború használni kellene a jólétet ennek a megoldására. Köszönöm szépen, két percben Brock kollégája most a szó. Elnök úr, alelnök asszony, tisztelt képviselőtársak. Úgy gondolom, hogy a szolidaritás megkerülhetetlen kötelezettsége az, hogy kövessük a 42-es, 7-es pont szerint a segítségnyújtás való kérelmet, szerintem ez a megfelelő cikk nem lett volna megfelelő, hogyha a NATO szerződés ötös cikkébe élnek, mert ez egy konfrontáció volna az iszlám világ többi részével, még egy szélesebb körben terjeszteni ki a, a még a, a másik cikk a Európai Unión belüli terrortámadásról szól. Itt a tagállamok közötti együttműködés a cél nem Európai Uniós művelet. Persze felmerül a kérdés, hogy hogyan tudjuk megosztani, a feladatokat a németek, megfigyelő repülőgépeket küldnek a dánok, vadászgépsze, ezeket a segítségnyújtási lépéseket. Ehhez kell egy átfogó stratégia, vezérkarok kellenek ahhoz, hogy a tagállami szolgáltatásokat, úgymond segítségnyújtási szolgáltatásokat összehangolja valahogy, gyorsan tudjuk ezt, hatékonyabban tudjuk ezt, kevesebb kockázattal, célirányosan felhasználni egy háború befejezése érdekében. Tudnék erről van szó, hogy a közel-keleten folyó háborút befejezzük, amely mindannyiunk számára veszélyes, és nem a terrorizmus táptalaja. Teljesen új dimenzió nyílt meg ezzel. Nem klasszikus államok közötti háború folyik, hanem területeken kívül és területekön, területünkön belül és kívül folyó háború folyik, terrorista támadások révén is, így a NATO klasszikus eszközei és válaszai nem tehetnek semmit, ezért a folyamat, az állandó struktúra és a vezérkar vonatkozásában a kérés helyén való, és itt nem háborúról van szó, hanem szolgáltatások összehangolásáról. Köszönöm szépen, Brokkur Gomes asszony szó a kölcsönös védelmi záradék, amelyre Franciaország hivatkozott a párizsi támadást követően, ez egy kihívás, mert most tulajdonképpen a szöveget le kell fordtanunk tettekre a Daesh ellen kell együttműködnünk. Egyébként elég elmenni Kurdisztánba, hogy az ember megértse, hogy az Európai Unió tagállamai eh, teljes mértékben csődöt mondtak például abban, hogy a pesmergákat támogassák. Ma arra van szükség, hogy megfelelő stratégiai orientáció szülessen, és a stratégiai orientációnak megfelelően a tagállamok konkrét intézkedéseket hozzanak annak érdekében, hogy valóságba átültessék ezt a védelmi záradékot, és a stratégiai érdekeket szolgálják egy olyan világban, ami a jogállamiság kell, hogy legyen de hogyha a kormányaink nem tudják leküzdeni azokat a szuverenitás és egyéb fogalmakat, amelyek már elavultak, akkor nem fogunk semmire se jutni. A közös biztonságpolitikát kell előtérbe helyezni, ami mindenképpen hatékony Európában is máshogy is a terrorizmus ellen. Pani minister Fotyga, jeden minuta, bardzo proszę köszönöm Fotiga asszony köszönöm szépen meg vagyunk, mennyire meglepett bennünket, jogászokat is az, hogy Franciaország a 42-es cikk 7-es bekezdését alkalmazta, ahelyett, hogy a 2 es cikket alkalmazná. Ez mindenkit meglepett, mondtam, még jogászokat is. Franciaország két oldalú tárgyalásokat kívánt folytatni a tagállamokkal, a segítjünktes mikétjéről a tanács egységesen Franciaország támogatása mellett tört láncsát. Már ebből a vitából is most látszik, hogy gond van ezzel a helyzettel. A tanács egyhangú döntésére van szükség. Pani poseł Hilde Woutmans. Jedna minuta, bardzo proszę. Köszönöm szépen. Főképviselő asszony, Első alkalom ez, hogy 42 hetes cikket alkalmazva egy tagállam, és ezen túl az is egyedülálló, hogy 27 tagállam igent mond rá. Két pontot szeretnék kiemelni mindebből. Először is nem lett volna jobb, ha az Európai Unió maga alkalmazza ezt a cikket, és segítséget nyújt igazi európai válaszsal. Gondoljunk ki kéne dolgozni azokat az eljárásokat, amelyek alkalmazhatóak volnának. Az Európai Bizottság maga tudjon olyan kezdeményezni, hogyha legközelebb ilyen alkalom, ilyen esetben adódik. Másodszorban Margarini asszony beszélt arról, hogy katalizátor pillanat volt ez. Egy európai védelem, igazi európai hadsereg építés irányába, mi kell még történjen hogy e- ezt, ennek szükségességét belássuk. Most kéne szerintem kihasználni ezt a momentumot, és igazi védelmi erőt építeni. Köszönöm szépen. Sofia Szakorafa képviselő a következő hozzászóló. Kedves kollégák, most először kerül alkalmazásra a védelmi klauzula. Elhangzott, hogy az Európai Unió értékei és az európai polgárok biztonsága a veszélyben van szolidaritással tartozunk egymásnak. Ennek egy nagy lelkű szolidaritásnak kell ugyanis lennie. Kik itt valójában az ellenfelek? Az a veszélye, az a veszély fennáll, hogy úgy védjük meg az emberi jogokat, hogy közben hiteltelenítjük saját értékeinket. Ki és miért bombázta ezeket az országokat, és ő kiengedett több ezer menekültet megfulladni a földközi tengeren. Ha valaki azt gondolja, hogy a katonai segítségnyújtás megállítja majd ezt a helyzetet. Lehet, hogy ehelyett inkább politikaváltásra lenne szükség, kollégák és Mogherini asszony, ki kellene zárni azokat a blokádokat és beavatkozásokat, amelyeket mostanáig láttunk, és csak nem katonai eszközöket lehetne alkalmazni, csökkenteni a szegénységet, szociális fejlődést hozni. Köszönöm. E, e, Köszönjük. Rivazi úr, egy percben. E, Köszönöm szépen. Én a, a, a terror támadások utáni felocsodásból azt vettetett fel, hogy a, terrorizmus elleni küzdelmünk tulajdonképpen saját csapdánkba ettünk. Ez a kölcsönös védelmi záradék a az EUS 42-es cikke, ez kivételes és tulajdonképpen veszélybe helyezi a közös védelmi eh, politikát, eh, amit nagyon sokan kérnek közülünk. Ennek a záradéknak az alkalmazása annál is inkább eh, nem az igazi, mert a saját országunkból nőtt ki ez a terrorizmus, és inkább Európában kellene fellépnünk az együttélés szétesése ellen. A parlamentben nem vagyunk kellő helyen, nem vonnak bennünket be a döntésekbe, csak ugyanúgy, hogy a főképviselő asszony is. Ez a záradék, ez éppen az európai építkezésnek a visszaesését mutatja. Egy közösségi szervezeten belül bilaterálisan tárgyalnak. Ez éppen, hogy a sürgetően lép fel, a franciák éppen az európai védelem felépítése mell érdekében léptek föl, ez a cikk pedig ellenébe megy. Következő hozzászóló Alio Mari képviselőasszony. Köszönöm szépen, elnök úr! A francia nép nevében szeretnék köszöntet mondani először is minden országnak, amely támogatást nyújtott ehhez az áradékhoz. Szeretnék köszönetet mondani nekik természetesen azért, amit egyesek nagyon konkrétan tettek, de általában a szolidaritási üzenetért, amelyet ebből az alkalomból megfogalmaztak. Ugyanakkor főképviselő asszony kétségtelen, hogy a kérdőjelek ennek az áradéknak a megvalósításával felvetik azt a kérdést is, hogy mit tudunk tenni saját védelmünk érdekében. Mert megismétlem, valamennyi ország, kedves kollégák, bármikor terrorista támadásnak az áldozatai lehetnek, és nem a NATO az, amely erre válaszolhat a, hogy a védelmi miniszterek e, e, is, én is nagyon sokat dolgoztam a NATO-val kapcsolatban is, és nem az a struktúra, ami megfelelnek, hanem az állampolgáraikat meg kell, hogy védjük, meg kell tudjuk. Egy államnak ez az elsődleges feladata, és egyetlen állam sem tudja ezt ma egyedül megoldani. Bármilyen fellépések is legyenek, ezek mind nemzetköziek. Ez nem a szuverenitásról való lemondás jelenti, hanem egy praktikus megoldást. Főképviselő asszony valóban arra van szükség, hogy a védelmi Európát eh, előbbre vigyük. Már ön is elmondta a meggyőződését ezzel kapcsolatban, most már előbbre kellene lépni, és ütemtervet kéne eh, kidolgozni, hogy hogyan kell először is egy állandó eh, központi egységet létrehozni, hogy azonnal tudjunk reagálni. Jelenleg ezt nem tudjuk megtenni, mert egyre nincs egy állandó központ az is igaz, hogy nagy egység van a, divers, a sokszínűségben, vagy nagy sokszínűség az egységben. Ez azt jelenti, hogy a strukturált e, állandó együttműködéseket kell kiépíteni. Ez is egy nagyon pragmatikus dolog, főképviselő asszony. Ezekre várom a válaszát. Köszönöm. Merci, madame Köszönjük. Párnyó úr, egy percben. Tisztelt főképviselő asszony, kedves kollégák! A 2015. november 13-ai terrortámadás után François Hollande elnök a Lisszaboni szerződés 42. cikkének 7. bekezdésére hivatkozva november 16-án beterjesztette ezt a francia parlament elé. A az európai szolidaritásnak az európai szolidaritás az egyetlen megoldás, amelyen válaszolni lehet erre az erőszakra. Az EU-ról szóló szerződés 42. cikkének 7. bekezdése az, amire Franciaországnak szüksége van, Európának segítenie kell Franciaországnak, ugyanis ez az ország egyedül küzd meg azzal, ami megtámadott bennünket. Néhány tagállam pozitívan reagált, és én üdvözlöm őket és az ő döntésüket. Az általános külpolitikai stratégiánk 2016. júniusában megújul, és ezt önnek kell majd elénk tárnia, főképviselőasszony. És Franciaország és az általa hivatkozott védelmi klauzula ekkor léphet majd műveleti stádiumba. Indítsuk újra az európai védelem ügyét, ahogy azt már több kolléga is jelezte. Nem járhatunk tovább szemellenzővel. Európa biztonságát a tagállamok közösen szavatolják, és a szomszédaink a közel-keleten például a közös biztonságunkat veszélyeztetik. Ez egy regionális jellegű kockázat, és ezt nem lehet széteríteni. Csak egy valódi védekező Európa tud megfelelni ennek a kihívásnak, Európa nem hagyhatja egyedül az országokat, mint Franciaország, és sajnos Franciaország egyedül nem tud felelősséget vállalni Európa biztonságáért. Ne féljünk tovább, tehát azoknak, akik mindig kevesebb Európát akarnak, megmondani, hogy tévednek, épp ellenkezőleg csak több Európával tudunk eljutni odáig, hogy fel tudjunk lépni, meg tudjunk küzdeni a terrorizmussal. Ez a valóság, ez a mi nagy politikai feladatunk, ez adhatja meg Európának azt a presztist, amelyet a válság alatt elveszített. Köszönöm szépen, kedves kollégák, a figyelmet, és önnek is, főképviselőasszony. Azt hiszem, hogy ez egy nagyon nagy horderejű vita, és nekünk itt ma az Európai Parlamentben folytatott vitán, illetve önnel és a tanácssal közösen eh, tudjuk megadni eh, azt a választ, amire nem csak a franciák várnak, eh, hanem 500 millió európai is. Köszönöm. <coughs> Köszönöm szépen, képviselő úr. A következő képviselő, Luke képviselő. Elnök úr, hölgyeim és uraim, nagyon világos az, hogy Franciaország megérdemli a támogatást, a szolidaritást, az aktív segítséget minden Európai Uniós tagállam részéről a terrorista fenyegetés elleni harcában, amelynek ki van téve Franciaország is, meg mi is ki vagyunk téve. Ám a többségi frakciók ebben a házban, a szociáldemokraták és a kereszténydemokraták ezt arra használják, hogy európai védelmi egységet hozzanak létre. Ez egy előszobája volna egy európai hadseregnek. Ez mértéktelen, nem arányos nem európai hadseregre van szükség azért, mert Franciaországot terrorista veszély fenyegeti. Hölgyeim és uraim, arról van szó pusztán, hogy a nato van egy működő védelmi rendszerünk, és a nato belül megvan minden katonai fenyegetésre az eszközünk. A tagállamok szolidaritása azzal mutatja meg magát, hogy önkéntesen ö, a saját katonai eszközök révén támogatják Franciaországot, ennél többre nincs szükség. Köszönöm szépen. A következő hozzászóló Urban Crespo képviselő. Köszönöm, elnök úr. Tisztelt képviselők, a párizsi merényletek egy olyan klímát kívántak meghonosítani, egy olyan légkört, amelyet a terror irányít. A barbárságra többféleképpen válaszolhatunk, ha megnyírbáljuk az emberek szabadságjogait, akkor a terrorizmus teljes győzelmet aratott. Az Európai Unióban a Bush adminisztráció katonai logikáját követjük, ő ugyanis háborút hirdetett a terrorizmus ellen, és ezt követte az a katasztrófa, ami Irakban történt. És a bombák végső soron csak újabb bombákhoz vezettek. Tehát utasítsuk el a 42. cikk 7. bekezdésének alkalmazását, ugyanis ez az Európai Uniót egy katonai szövetségé változtatná át. Lépjünk fel a fanatizmus, a barbárság és a rasszizmus ellen, mégpedig több demokráciával. Ne vegyünk részt, ne legyünk zsoldosok, ne veszítsük el a szabadságunkat. Köszönjük szépen. Milyen Mon úr következik. Köszönöm Mogherini asszony a magyarázatát és hozzáfűzni valóit a 42. cikk 7. bekezdéséhez. Amióta ez a merénylet megtörtént, valamennyien kénytelenek vagyunk a dzsihádista fenyegetéssel szembesülni egyhangú szolidaritásra van szükség, és ezt ki is mutattuk már néhány nappal a merénylet után. A tagállamok közötti együttműködés, illetve a nemzetközi partnereinkkel és az arab világgal való együttműködés létfontosságú. A szíriai konfliktust is minél hamarabb meg kell oldani. A nemzetközi közösség jelentős munkát végez ezen a területen, de a katonai beavatkozás nem elég, ugyanis ez csak fokozza a feszültségeket, ahogy ez Szaudarábia és Irán esetében is történt. Továbbra is harcolnunk kell a terrorizmus ellen, meg kell védenünk a biztonságot. Más szóval a közvetlen szomszédságunkban a, vannak olyanok a szomszédaink szomszédai, akik nem tudnak megbírkozni a terrorizmus problémáival, és ezzel kockáztatják más országok biztonságát is, és végső soron az Európai Unióét is. Utolsó megjegyzésként pedig azt mondanám, hogy az európai területeken történt számos merénylet indokolja azt, hogy még inkább elmélyítsük az európai védelmi dimenziót. Számos különböző mechanizmus tartalmaz erre a Lisszaboni szerződés is. Köszönöm. Köszönöm. Szépen Pikula képviselő következik. Köszönöm szépen. Az elmúlt évi november 30-i párizsi támadás után a francia védelmi miniszter az Európai Unió szerződésének hetes cikkét alkalmazta az EU történetében először. Kérte az, az összes lehetséges támogatást a tagállamok részéről a francia területen mm, történt támadás ellen. Sokan a Lisszaboni szerződést tévesen a NATO 5. cikkéhez hasonlítják, amely szerint a NATO minden tagállama kötelezően segítséget kell nyújtson egy megtámadott tagállam számára. Az EU tagállamok nem tudják megtagadni a francia kérést, nem is akarják, hiszen a szolidaritás szellemében járnak el. Franciaországot persze sokféleképpen lehet segíteni, nem feltétlenül csak katonai eszközökkel. Ugyanakkor ez a helyzet nagyon sok kérdést élesebben felvázol, mint korábban. Az azt például, hogy a nemzetállam határain kívül is meg, lehet, meg kell védeni sokszor a területi épséget a közös védelmi és ö, ö, politika nem lehet a, a leggyengébb láncszeme az Európai Unió szakpolitikáknak. 2014-ben hozott először több szinergiára van szükség annak érdekében, hogy az eszközöket jobban fel tudjuk használni a közös védelmi és biztonságpolitikában. Ám a kérdés több, mint a válasz egyenlőre. Talán a egy, a szakpolitika egységesítése volna az első lépés a megoldás felé. Tisztelt Mogherini asszony, a terrorizmus, a terror itt van senki sem tudja megakadályozni, hogy a határokon bejöjjön. Nem azért, mert nincs kellő európai hadseregünk, valakinek a határokat védenie kellene, az európai határokat, mert veszélyben van a béke a módszerek, a zombi Daesh módszerei egy folyamatos veszélyt jelentenek az európai államok számára. Az európai államoknak egy olyan háborút kell vívniuk, ami nagy eszközöket kíván. Az én hazám külső határt képez, ugyanakkor az én hazám a legszegényebb országa Európának, és mégis olyan eszközöket kell, hogy rendelkezzünk, amelyek képesek felnőni a helyzethez. Az én hazámban Oroszország és Törökország közötti küzdelem folyik. Egy központtal Európának meg kell adni azt a lehetőséget, hogy megvédjük magunkat. Köszönöm. Andakányi a következő parancsoljon. Elnök úr, képviselőasszony, alelnök asszony. A mai vitánk erőteljesen emlékezte bennünket arról, hogy hat évvel azután, hogy a Lisszaboni szerződés életbe lépett, még mindig nincsenek végrehajtási intézkedések a kölcsönös védelemnyújtási záradékra. Ennek a lehívása voltak éppen inkább szimbolikus politikai lépés volt, mint gyakorlati segítségnyújtás. A NATO ötös cikk szemben itt nincs struktúra európai szinten, a ö, záradék végrehajtásának nincsenek megfelelő eszközei. Az elmúlt évek fejleménye és különösen a párizsi támogatás rámutott arra, hogy szükség van egy Európai Védelmi Unióra, amely olyan tagállamokat foglal magában, amelyek hajlandóak szorosabb együttműködni védelmi kérdésekben, és az állandó struktúrált együttműködés jogi alapján hajlandóak együttműködni. Szükség van egy állandó vezérkar szervezetre és a kollektív védelem érdekében a NATO-val szorosan együttműködve. Mi több, az EU és NATO közötti szorosabb együttműködés volna a legfontosabb védelmezője a társadalmainknak, államaink infrastruktúrájának. Nem kell újra kitalálni a spanyol viaszt, hanem közösen kellene felkészülnünk mindenféle támadás, legyenek azok hagyományos katonai támadások, vagy nagyon szofisztikált nem katonai jellegű támadások. Itt van az EU-nak kulcsfontosságú szerepe. Köszönöm. Köszönöm szépen. Most Nina Gill a következő zászóló. Köszönöm, elnök úr. Főképviselő asszony, amint azt önök is tudják, most először hivatkoztak a védelmi klauzulára, és ahogy most kezeljük ezt a kérdést, az precedensé fog válni. Ha konkrét iránymutatásokat alakítunk ki, amelyek a jövőben gyors reggelest tesznek lehetővé, az pozitív lenne, és szolgáljon ez alapul a hírszerzés információk megosztására is. Az unió tagállamai kollektíve sokkal többet költenek védelemre, mint bármelyik nagyhatalom, de kevésbé vagyunk hatékonyak egyszerűen azért, mert nem működünk együtt. Hogyan tudjuk megmagyarázni azt, hogy terroristák jutnak be, siklanak át a figyelmünket kiátszva, hogyan tehetnénk, hogyan akadályozhatnánk ezt meg, anélkül, hogy a határokon lévő szabad mozgást korlátoznánk. Ez nem jelenti azt, hogy a nemzeti kormányok szuverenitását elvesszük, vagy hogy a NATO oldalára állunk. A 42. cikk 7. bekezdésében nagyon egyértelműen szerepel az, hogy ez mindössze intelligens tervezésről szól, közös kutatásról, specializációról, a piac integrációról, ezért én arra kérem a tanácsot, hogy tegye prioritásra a védelmi együttműködést. Köszönöm. Köszönjük. Plenkovics kolléga következik. Köszönöm szépen, Tisztelt eh, főképviselő asszony, a brutális eh, terrorista támadást követően eh, Franciaország úgy döntött, hogy kéri a kölcsönös segítségnyújtási védelmi záradék alkalmazását a szerződésben foglaltak értelmében. Éppen ezért kérte, hogy a tagállamok hajtsák végre ezeket a rendelkezéseket és ez jól rámutatott arra, hogy a tagállamok eh, milyen hozzájárulást tudtak adni. Azt is láttuk, hogy nagyon komoly kötelezettséget vállaltak a tagállamok, és készek voltak segíteni Franciaországot. Ugyanakkor más katonai fellépéseknél is csökkentették Franciaország terheit. Fontos, hogy megnézzük, hogy hogyan tudjuk a folyamatos együttműködés mechanizmusát megerősíteni az európai intézményeken belül, és hogyan tudjuk az erőfeszítéseket kibővíteni, és globális stratégiát kialakítani a globális védelmi politikához. Ezért fontos lenne látni azt, hogy hogyan fogjuk végrehajtani a 42-es cikk 7 bekezdését, figyelembe véve ugyanakkor a 22-eset, valamint az ENSZ kartáját, hogyan fogjuk mindezt megfelelő Európai Uniós kontextusba helyezni. Éppen ezért az akciót, védelmi akcióterv és a fehér könyv prioritást jelent, amivel az elkövetkező hat hónapban kell foglalkoznunk, illetve a holland elnökség ideje alatt. Zala képviselő következik. Kedves kollégák, az állásfoglalásunk pontosan azt igéli, hogy egységes azonos garanciákat nyújtsunk valamennyi eh, Európai Uniós állampolgárnak is nagyon helyesen megfogalmazza azt is, hogy az uniónak megfelelő helye kell, hogy legyen az, Euró- az ENSZ biztonsági tanácsában. Franciaország a szerződés 42-es cikkének 7-es bekezdését nem lehet bilaterálisan kezelni. Ezek a kérések, a biztonsági garanciák az állampolgárok számára és a az unió helye a biztonság, az ENSZ biztonsági tanácsában csak akkor valósítható meg, hogyha van európai vezérkar és európai hadsereg, és az Európai Uniónak e, az kell, hogy ezt rendelkezésre álljon. Éppen ehhez szükségünk van egy európai hírszerző szolgálatra is, egységes fellépésre. Ezek a Lisszaboni szerződés ezeket írja elő, mert enélkül nem teljesíthető az állampolgárok védelme. Kalamb képviselő következik. Köszönöm. Tisztelt Mogherini asszony! Amikor a terrorizmussal állunk szembe, akkor szolidaritásról kell tanúsítanunk, katalizátort látunk, és sokkal koordináltabban, aktívabban kell fellépni, és védelmi politikát. A lényeg az az most, hogy pontosan látnunk kell a biztonsággal kapcsolatos pontokat. A tény, hogy még mindig csak elméleti szinten foglalkozunk ezen kérdésekkel. A 222-es eh, cikke az EUMS-nek eh, párhuzamosan alkalmazandó az egyéb cikkekkel. Ez lehetővé tenni, hogy az megfelelő uniós eszközöket bevessük az áldozatok elkerülésére. Sürgősen meg kell erősíteni az Európai Uniónak az együttműködését a NATO-val, és eh, kompatibilissá kell tenni a különböző védelmi felépések, különösen akkor, amikor valamely tagállam területét éri agresszió korrupció. És végezetül fontos, hogy az Unió a létező kapacitásait jobban használja ki, ehhez viszont egy polgári katonai központra, vezérkarra van szükség, ahol operatív kérdésekkel tudnak foglalkozni. Ez egy olyan központ, amelyik a sürgősségi terveket kell, hogy végrehajtsa. Köszönöm szépen. Most pedig Krisztián Preda képviselője szó azok a terrorista merényletek amelyek franciaországot sújtották nem csak a francia polgárokat hanem az összes európait is megrázták. hatékonyan fel kell lépnünk a terrorizmus ellen. erre európai megoldás kell. A véd, kölcsönös védelmi klauzula ennek az első lépése. Ez egy szolidaritási rendszer, ez egy erőteljes politikai válasz a válsághelyzetben, és fellép a területünket fenyegető nehézségek ellen. Egyes tagállamok elköteleződésére is szükség van ehhez, és természetesen nagyon sok különböző vélemény van itt jelen. Arra van szükség, hogy az ígéreteket konkrét lépések kövessék. Lehet, hogy a az egyes tagállamok korlátozott eszköztára rendelkeznek, de együtt ezek mégis nagyon erősek lehetnek. Ez egy kiváló lehetőséget biztosít arra, hogy megerősítsük az európai védelmi és biztonságpolitikát. Meg kell ragadnunk ezt az alkalmat, hiszen ezzel tudunk egyértelmű védelmi stratégiát kialakítani meg kell osztanunk egymással erősségeinket, és ez többé már nem csak lehetőség, hanem szükségszerűség. A prioritások mindenképpen közösek az iszlám állam elleni fellépés és Líbia stabilizálása. Egyetlen eszköz is nagyon nagy különbséget jelenthet. Köszönöm. E Köszönöm szépen, Kovácsev, Andrej Kovácsev képviselő a szó. Mogherini asszony, az európai állampolgárok azt várják tőlünk, hogy hatékony megoldásokat hozzunk, mert a veszély már itt van segíteni kell ebben az Egyesült Államokkal, Oroszországgal, Kínával, arab országokkal, Egyiptommal és más országokkal kell, hogy biztosítsuk a békét Irakban, Szíriában, oly módon, hogy azok a migránsok, akik jelenleg itt vannak, vissza tudjanak menni. Mogarini asszony, aktívan kell alkalmaznunk a 42-es cikketes pontját katalizátorként, hogy egy belső védelmi kapacitást tudjunk kiépíteni és európai hírszerzős szolgálatot, illetve európai hadsereget. És első lépésként ehhez egy polgári és katonai vezérkar központ szükséges, amely operatív kérdésekkel tud foglalkozni, illetve sürgősségi terveket tudja kezelni szükség esetén, csak úgy, mint egyéb műveleteket is tud folytatni, amelyek a 42-es cikk 7 pontjából következnek. Az NATO-val való együttműködésben. Nem arról van szó, hogy párhuzamosan hozzuk le. Az olyan problémák, mint a migráció, a terrorizmus elleni védelemmel szemben mindenkinek teljesíteni kell a kötelezettségeit. Nagyon sajnálatos és szégyenletes az, hogy ö, ö, Brüsszelben hoznak az államfők egy határozatot, és az anyagi részét ehhez nem teszik mögé az országok. Köszönöm szépen, most pedig akkor a spontán hozzászólások következnek. Köszönöm szépen. Úgy gondolom, minden értelmes emberi lény beláthatja, hogy nem lehet egyetlen tagállam részéről is egyedül szemben nézni ezzel a terörista veszéllyel, közös koordinált válaszra van szükség Franciaországnak, segítségre szüksége, és ezt közösen meg kell adjuk, nem csak azért, mert 42-es cikk 7 pontja alá kéne ezt megtegyük, hanem azért, mert ez a helyén való dolog. Erre van szükség. Ám nem gondolom ugyanakkor, hogy egy kölcsönös védelmi záradékon a legjobb eszköze e segítségnyújtásnak, hiszen ezzel azt kéne belátnunk, hogy fegyveres agresszió a Franciaország. Ilyet csak egy másik állam követhet el. Ezzel az záradékkal ezáltal megadjuk az úgynevezett iszlám államnak az állami státuszt. Szerintem ezzel elmondunk eddigi politikánknak. Mert hogy bár a terroristák régóta szeretnek államiságot, ezt a, ezt a szerveződést terrorista szervezetként kell kezelni, nem államként. Ezért gondolom azt, hogy ez a cikk, a kölcsönös védelemi záradék érvényesítése nem szolgálja az Európai Unió érdekét. Persze ez nem jelenti azt, hogy nem kéne megadni minden segítséget Franciaországnak. Köszönöm. Most pedig Isabel Adolfi asszony kapja meg a szót. Köszönöm szépen, és gratulálok a kiváló olasz tudásához. A francia kormány a kölcsönös védelmi klauzulát kívánná aktiválni, ez pedig mindenképpen olyasmi, ami eh, több megértést igényel, de azt hiszem, hogy ez egy lehetőség jogi szempontból, ugyanis a 222-es cikk azt mondja ki, hogy amikor egy tagállamot terror támadás sújt, akkor mi a teendő? Azt hiszem, hogy ezt jobb lett volna inkább használni. Támadás történt mindenképpen, azt hiszem ezért ez lett volna a helyén való cikk. Vannak akik azt mondják, hogy egy kormányközi megközelítést alkalmaznak egy közösségi helyet. Több tagállamot is megkért Franciaország, hogy nyújtsanak segítséget, és ők meg is tették, de egy koordinált válasz lenne szükség. Azt hiszem, hogy elvesztegettük ezt a lehetőséget. Köszönöm. Notis Marias Marias képviselő következik. Ez a kölcsönös védelmi záradék a szerződés 42.7-es cikke, valamint a 222-es 222-es cikke az EUMENS-nek, az terrorista támadásról beszél, a tagállam pedig a saját területén éri támadás, és ez, ez nem alkalmazható ö, olyan esetben, hogyha ö, nem szuverén állam végzi el. Tehát Franciaországnak a támogatása az afrikai ö, katonai beavatkozásoknak, annak nincsen jogalapja. Tehát itt egyszerűen csak egy, ez nem terrorizmus ellen lépnek ott fel. És szíriai, ez ugyanolyan, mint a szíriai fellépés. ez a, a Daesh nagy ö, ö, és a szír ellenzéket, amelyet Franciaország támogatott, az iszlamistákból áll nagy mértékben, és ez nagyon jól mutatja, hogy milyen ö, minőségűek ezek a szervezetek, és ezt figyelmen kívül hagyták az európai kormányok. A tagállamok nem távol tartják magukat a beavatkozástól és ettől a ö, harctól. Köszönöm. Gordius Epideus a következő hozzászóló. Köszönöm szépen. A 42 hetes cikk az Európai Unióban ez a kölcsönös védelmet mi záradék. Ez egy olyan, ez egy magas szintű kötelezettsége a tagállamoknak. Tagállam, hogy seg, tagállamok segítik egymást, hogyha egy másik tagállamot saját területén támadás éri, vagy pedig katonai támadás veszélye fenyegeti. Ez egy nagyon jó döntés, és ez mutatja, hogy az Európai Unió szolidaritást kíván mutatni egy, a tagállamok szolidaritásak egymással. Hogyan lehet ezzel a helyzettel foglalkozni? Nagyon jól tudják, hogy Törökország fenyegeti Görögországot, kázus belli esetek valak, és hogyha Görögország követeli a saját jogait, és nem ismerik el, Törökország nem ismeri el például Ciprust, az Európai Unió tagállamot. Mi az Európai Uniónak az álláspontja ezzel szemben? Törökországot kérik, hogy ne viselkedjen így. Ez egy egyszerű eset. Az Európai Unió nem volt képesét. Hogyan hogyan lenne akkor képes fellépni akkor, amikor egy helyzet még nehezebb és bonyolultabb, és katonai beavatkozást kérnek. Most megadom a végszót a Margarini asszonynak. Köszönöm. Hadd kezdjem azzal, hogy elmondom. Itt világosan egyfajta olyan fenyegetéssel kell szembenézzünk, amelyet annak idején, néhány évvel ezelőtt sem tudtunk elképzelni, hiszen világossá vált, hogy egy belső fenyegetés fel kell szembenézni, ugyanakkor arra is mindig emlékezzünk el, hogy a terroristák EU állampolgárok voltak, egy nyilvánvaló külső kapocsal, nyilvánvaló kapcsolódás, képzés és egyéb források alapján támogatás révén kapcsolta őket azzal, ahhoz, ami Szíriában történik, és a Daeshez. Tehát a külső és a belső fogalmi határ még hat évvel ezelőtt is sokkal világosabban meghúzható volt, mint mondjuk ma. Tehát a, a támadás és a fenyegetés természete, és ez azoknak is válasz, akik ez ellen érveltek, arra utal, hogy nagyobb szükség van arra, hogy megvédjük a határainkat, még akkor is, hogyha EU útlevéllel rendelkező emberek támadnak meg bennünket. Tehát nem csak a külső erő által megtámadott területünk védelméről van szó, hanem egy sokkal komplexebb, bonyolultabb ügyről. Hogyan tudjuk garantálni az állampolgáraink biztonságát egy olyan fenyegetéstől, amely egyszerre külső és belső fenyegetés? és ehhez különféle intézkedésekre van szükség. Remélem, hogy ez a globális stratégia, amelyen dolgozunk, segít majd bennünket abban, hogy újra meghatározzuk, újra definiáljuk állampolgáraink biztonsági igényeit ezekben a nehéz időkben, új időkben, új körülmények között. Mindezek mellett persze hadd válaszoljak néhány konkrét kérdésre és elhangzott gondolatra. Először is a 42 cikk 7-es pontjának használata a 2 es helyett. Nyilvánvaló, hogy négy a tagállam kell döntsön arról, politikai döntés alapján, hogy melyik cikket kívánja alkalmazni a segítség kérésre. Azt azonban, azért hadd hasonlítsam össze a két cikket. A 42-es cikk 7-es pontja fegyveres támadásról vagy agresszióról szól, különféle nyelveken más és más árnyalat van ennek, egy tagállam területe ellen, míg a 222-es terrorista támadás, vagy természetes, vagy ember okoztak természeti katasztrófa esetén. A kötelezettségek tekintetében mind a kettő esetén segítséget kell nyújtaniuk a tagállamoknak. A 42.7 alapján az egyes tagállamok élnek segítségnyújtással, míg, ahogy többen aláhúzták a közülés a 222-es, EU eszközök mozgósítására is felhív. A végrehajtás tekintetében, és itt a legérdekesebb a vita a jövő szempontjából, a 42.7-es a végrehajtási folyamatot nyitva hagyja, és itt belátom, hogy a 2012-es iránymutatást, amiről sokan beszéltek, hogy hasznos lett volna, ha akkor létrejött volna, akkor a végrehajtást ennek alapján lehetett volna a szolgáltatásainkat, a forrásainkat összeszervezni, Tehát az a döntés, amely osztottunk a francia kormánya 42.7-est használja, illetve az a pillanat, amikor a védelmi tanácsban ezt megosztották, a, ezt a hírt a többi tagállammal, ez kb. 24 óra alatt lezelőtt, telt el a két időpont között, tehát nagyon gyors módon, rövid idő alatt reagáltak, ám úgy gondolom, hogy jogi szolgálataink is, meg a, a struktúráink is rendkívül jól működtek, és, és működött a, a tagállamok közötti koordináció is. Ugyanakkor a 222-es alkalmazás esetén az EU-nak lett volna koordináló szerepe az Európai Uniós eszközök potenciális érintettsége miatt is. Ám ahogy a bevezetőm is aláhúztam, itt is még egyszer elmondom, még akkor is, hogyha 42.7-es konkrét megfogalmazása nem határoz meg az Európai Unió számára semmilyen konkrét végrehajtói szerepet, mégis úgy döntöttünk, Franciaországgal együtt, és az összes tagállammal egyetemben, a tanácsülésen, amely december 17-én volt, úgy döntöttünk, hogy minden releváns EU intézményt és struktúrát, beleértve jó magamat is, közvetlenül bevonunk a végrehajtás minden szakaszába. Ez egy politikai döntés volt, és ez a politikai döntés szerintem mutatta azt, hogy mindannyian hajlandóak vagyunk, nyitva állunk afelé, hogy ezt a cikket arra is alkalmazzuk, hogy ez az Európai Unió szerepét is erősítsük e területen. Van egy elem, amely talán technikainak vagy szakmainak tűnik, mégis fontos, Elmar Brock említette azt hiszem, hogy hol a helyszíne a kért cselekvésnek. Itt is különbség van a két jogi eszköz között. Hiszen a 222-es szerint a segítségnyújtás elviekben a tagállam területén belül kerül nyújtásra, hogy erősítsék kapacitásait, még a 42.7-es szerint Franciaország nyilvánvalóan külső szintereken is kért segítséget. Ez is egy olyan elem volt, amely nyilván mérlegeltek a döntés során, ezek, ezek alatt, az órák alatt, ami alatt meghozták a döntést. Vannak még más cikkek is, amelyeket alkalmazhattak volna a felek, e kettőn túl, hiszen, mint jól tudják, ott van a 44-es cikk, amelyet szinte nem használtak még korábban, amely megkövetelte volna az EU kül- és védelmi politikai lépését, tehát egy katonai műveletet azon tagállamok részéről, amelyek hajlandóak erre, vállalva a tanácssal együtt a, a vezető felelősséget az Európai Unió nevében, lefolytatva egy ilyen műveletet, egy közös, külös biztonságpolitikai műveletet. Azt hiszem, a tanács is osztja ezt a nézetet, amelyet én vallok, hogy az Európai Unió számára mint nem volna helyén való, hogy a katonai műveletet folytatna adás ellen. Ez is politikai döntés függvénye persze. És azt hiszem, ebben a teremben is a legtöbben egyetértenek velem, amikor azt mondom, hogy jelen pillanatban Persze a helyzet változhat az évek során, de nem látom az európai szerepkört az első katonai művelet végrehajtásában, Szíriában vagy Irakban, mert vannak más Európai Uniós eszközeink a 42.7-es végrehajtásában, annak minden szakaszában, amely felerősíti az Európai Uniós intézmények és struktúrák szerepét. A cikk alkalmazásában, és van diplomáciai és humanitárius tevékenységünk is, meg az adás elleni koalícióban is, globális vállalásaink végrehajtásában. Ami a NATO ügyét illeti, egyes önök között többen jól tudják, hogy négy az EU kölcsönös segítségnyújtása kiegészítő elem a NATO kollektív védelme mellett. Ezt nyilván világosan kimondja a 42-es cikk 7-es pontja, hogy az együttműködésen területen a NATO szerzetével összeegyeztetőek kell legyenek azon tagállamok esetében, amelyek mindenkettőnek tagjai. Tehát nincs e- egymás elleni kijátszás, nincs verseny, hanem egy komplementer egymás kiegészítő lehetőségről van szó. Hogy tegyem hozzá még azt is általánosabb értelemben, hogy az elmúlt évben és hónapokban párhuzamosan én, mint az Európai Unió főképviselője és Jan Stoltenberg a NATO főtitkára is erősítettük a NATO és az EU között együttműködést nagyon jelentős módon, és azt hiszem ez még konkrétabb lépésekben is megvalósul majd, ahogy kifejezzük a stratégiánkat júniusig, és hogy a NATO is felkészül a július elejé NATO csúcsra. A két folyamat párhuzamosan halad, persze teljesen más úton, de ekközben kommunikálunk a két, csop, két út között, vagy a két folyamat között, és az együttműködés olyan, úgy kell, olyan kell legyen, olyan módon komplementer, hogy mindenki használt lássa, és itt az Európai Unió feltétlenül hozzáadott értéket hoz, például a, a cyberbiztonság tekintetében, tehát egymást erősítjük mindezekkel. Hadd tegyem hozzá azt is, hogy a francia döntés után. A 42-es cikk 7-es pontjára vonatkozó döntés világos jele volt annak, hogy az Európai Uniót hatékony biztonsági szolgáltatónak lehet és kell tekinteni a tagállamok részéről. Másodszorban azt is mutatta, hogy a szolidaritás valóban része az Európai Uniónak. Harmadsorban pedig azt, hogy a szerződés minden cikke alkalmazható Nem kell ehhez ideológiai vagy elméleti vita. Mert jelen pillanatban nem engedhetjük meg magunknak az ideológiai vitákat, a földrész biztonságára van szó, de nincs is szükség ideológiai vitára. Pusztán arra van szükség, hogy azon eszközöket alkalmazzuk, amelyek rendelkezésünkre állnak, és létrehozzuk azokat a politikai feltételeket, amelyek alapján ezt megtehetjük, rámutatva arra a hozzáadott értékre, amelyet az Európai Unió adhat, biztonság és védelem területén is, ahol egyre, egyre értékesebb és létfontosságú eszköz lehet, nemzeti érdekeket is szolgálva, hatékonyabban, mint a tisztán nemzeti tagállami megközelítés. Az Európai Uniónak tehát van hozzáadott értéke tekintetben, hagyj említsem meg azt a 17 műveletet, amelyet már folytatunk világszerte, ez is egy olyan eszköz, amely minden tagállam közösen biztosít, különféle szintereken, együttesen, tehát jobban tudunk dolgozni, mint egyedül, vagy más szervezetekben, mert vannak olyan konkrét dimenzió egyes problémáknak, ahol az EU eszközök jobbak, mint a NATO, vagy az ENSZ missziói lehetnének, és ez már önmagában egy olyan dolog, amit a tanács egyhangulag belát. Benne is van a, 2013. decemberi konklúzióban is, meg a 15 júniusiakban is. Nyilvánvalóan mutatják az irányt, hogy a közös védelmi és biztonság politikában szeretnének tovább erősíteni, és ez persze meg kell lépni a politikai lépéseket, és politikai munkára van szükség, a szerződések rendelkezésének teljes körű végrehajtására van szükség, és sikeres végrehajtására, és ez minden európai állampolgár érdekét és biztonságát szolgálja. Köszönjük szépen, alelnök asszony. Most pedig lezárjuk az erről szóló